kerül sor. Egy bejelentésem van, mielőtt a következő vita megkezdődik. Az elnök az EPP-től és az ENF-től bizottsági tagok változásaira két kérelmet kapott, hogyha